pedig szavazhatunk. a pani Veronika Három javaslatunk van. Nicaragua és Veronique de Kaiser asszonyé a szó. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy frakció úgy döntött, hogy nem vesz részt a szavazásban a korábban általam említett okok miatt, úgyhogy nem tartok, tartózkodás, hanem egyszerűen nem veszünk részt a szavazásban. Köszönöm. Korhola asszony. Köszönöm, elnök úr. A vita során túl sok kollega beszélt hosszabban, mint a rendelkezésre álló idő. Szeretném emlékeztetni arra, hogy szükség esetén kikapcsolhatja a mikrofont. Ez nagyon fontos, mert így nem veszítünk értékes perceket. Elnök, köszönöm szépen, igen voltak, akik kétszer szóltak, de nem ugyanarról a témáról, és nem kapcsoltam ki a mikrofont senki esetében, de legközelebb így teszem. Parancsoljon. Euh, Köszönöm. Szeretném én is elmondani még egyszer, hogy jelen vagyunk, de a, a frakció úgy döntött, hogy nem szavaz, az már említett okok miatt. Köszönöm. Elnök. Köszönöm, Figerédő asszony. Eh, Köszönöm, elnök úr. Nagyjából ugyanazt szerettem volna elmondani. A már korábban elmondott okok miatt nem fogunk részt venni a szavazásban, a vitán részt vettünk, de a szavazásban nem veszünk részt, ahogyan ez már korábban elmagyarázásra került. Dobře, děkuji. Já myslím, že můžeme... Elnök, rendben, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy akkor kezdhetjük a szavazást. Három frakció állásfoglalási indítványáról fogunk szavazni a néppárt, az ALDE és a konzervatív ö, frakciói, ki van mellette, Nicaraguáról szavazunk, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Most a második pontra térünk át. Laos és Vietnám állásfoglalási javaslata. Azt szeretném elmondani, hogy a hatodik bekezdésben van egy kis technikai jellegű hiba. A disciplinary és criminal szavakat törölni fogjuk. Tehát Laos és Vietnám állásfoglalási indítványa esetén öt frakció dokumentumáról van szó külön szavazunk, hatodik bekezdés, első része, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk, második rész, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Most pedig a teljes indítvány mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végül, de nem utolsó sorban, következik a kínai állásfoglalási indítvány a halálbüntetés alkalmazásáról. Igen, Posztelt úr. Tisztelt elnök úr, elnézést, de a hármas pontban van egy hiba, a német megfogalmazásban, és kérem, hogy ezt tisztázzuk a németben, illetve a többi nyelven is. Az van benne, hogy a két tibeti kivégzése, illetve a többi ujgur kivégzése. Nem arról van szó, hogy további tibetiek, illetve további ujgorok, tehát ezt kérem, hogy javítsuk ki. Köszönöm szépen, Poszelt úr, javítjuk a hibát. Můžeme přijít hlasování o usnesení. Rendben. Következik a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének állásfoglalása. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Jó, elutasítottuk. Most pedig három frakció közös állásfoglalása következik, a néppárt, az ALDE és a zöldek. Szavazunk. Név szerint szavazunk. Nem, elnézést, mondja az elnök. Először a 9-es bekezdésről szavazunk, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, Azt hiszem, hogy ellenőriznünk kell elektronikusan, úgyhogy kérem mindenki vegye elő a szavazókártyáját, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást tehát. Az eredmény pedig elfogadtuk. Most pedig az egész indítványról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A jegyzőkönyvet a következő ülés elején fogjuk kiosztani, és hogyha nincsen senkinek ellenvetése, továbbítjuk a szövegben említett testületeknek és intézményeknek. Lezárom az ülést. Köszönöm szépen